a légjáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtató kártalanításról és segítségről, illetve a visszautasított beszállásról már is megadom a jelentéstevőnek, Bakúnak a szót. Ja, Herr Vizepräsident Kallas, werte Tisztelt kollégáim! Először is szeretnék gratulálni a bizottságnak ezért a kezdeményezésért, ezért a javaslatért, hogy időszerűsíti a légijáratok, illetve az utasok helyzetét, ugyanis a jelenlegi helyzet kielég, nem kielégítő. A visszautasított beszállásról szól ez a jelentés, és az utasok helyzetéről, amely nagyon fontos. Nagyon sokszor a polgárok szemében a szabályozás kicsit túllő a célon, és az, a polgárok lehetőségeit korlátozza a helyet, hogy támogatná. Nagyon sok millió polgár helyzetét fogja ez megjavítani tehát, amely, ez a javaslat, amelynek segítségével sokkal jobban érvényesítetni tudják a jogaikat az utasok. A, az Európai Bíróság ítéleteire és tanulmányokra támogat, támaszkodtam, illetve az utasok képviselőivel is beszélgettem, és számomra az volt a legfontosabb, hogy nagyon jó, érthető, világos szabályozást állapítsunk meg, amely többek között a bizottság javaslatához még világosabb definíciókat fűz. Amikor és ugyan, különösen akkor, amikor a légitársaságok nem is tartják be a szabályokat, és, és nem hajlandók ezt megtenni. Nagyon sokszor műszaki problémákra hivatkoznak a jövőben, ezt nem lehet megtenni csak akkor, hogyha tanúsított műszaki hibáról van szó. A támogatás, illetve a az ellátási szabályokat is nagyon pontosan az utasok igényeihez igazítottuk, és a kártalanításokkal kapcsolatban is úgy igazítottuk ki az utasok jogát, hogy a késések esetén, ha három órás késésről több, késésnél többről van szó, akkor 2000 és 3, 2500 és 3000 500 kilométernél hosszabb távolságra 600 euró járna, ezek közötti távolságra 300 euró járna. Így a társaságok nem hagyhatják, hogy hossz, ho, nem, nem, nem tudják hosszú hónapokig halogatni a kártérítést. Az információ, illetve a foglalással kapcsolatban is pontosabb szabályokat állapítottunk meg, kapcsolattartó pontokat, kompetens személyzetet feltételez a szabályok betartása, amely a panaszokat kezelni tudja. A mozgáskorlátozottak ügye is a szívünkön fekszik, és a meg nem jelenés politikája, a no-show policy és jobb körülmények között fogja majd kezelni az, az légiutasokat, valamint a légitársaságok csődje esetén is megjavítottuk a helyzetet, illetve a csatlakozásokkal kapcsolatban az, az az első repülőgép késése miatt itt második szakasz lekésésével kapcsolatban is világosabbak a szabályok. A podgyász szabályok is világosabbak lettek, és a jövőben meg lesz tiltva az, hogy csak egy csomagot vihessen magával az utas. A nemzeti végrehajtó bizottságok kompetenciáit is megerősítettük, és az utasok megsértése esetére jobb szankciós jogokkal láttuk el őket. Köszönöm szépen a többi frakcióból az jelentéstevő közeműködését, és mindenkinek a munkához való hozzájárulást. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm. A bizottság nevében Kalász biztos úrnak adom meg a szót. President, honorable members. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőhölgyek és urak, a bizottság köszönetet mond a jelentéstevőnek, illetve a Trump bizottság többi tagjának a konstruktív munkáért az utasjogokkal foglalkozó rendelet kapcsán. A gyakorlatban a légiutasok nem mindig kapják meg azokat a jogokat, amelyekre jogosultak, Elsősorban azért, mert a végrehajtási rendszer, amely most működik, nem eléggé hatékony, és nem egyformán alkalmazzák ezt az Európai Unió egészében. A légitársaságok és az utasok is különféleképpen értelmezhetik ugyanazt a szöveget, amiből elkerülhetetlenül viták következnek. A bizottság szándéka, hogy világosabb legyen ez a szöveg, és szeretnénk az utasjogok érvényesítését is javítani. További működési és pénzügyi hatásokat is figyelembe veszünk, illetve azt is, hogy ez a jegyek árára milyen hatással lesz. A bizottság örül annak, hogy a következő területeken a TRAN megerősíti a jogszabályt. Az első a végrehajtás, a második az információhoz való jog, a harmadik pedig, hogy a légitársaságoknak mit kell tenniük járattörlés esetében, illetve a panaszok esetében. A parlamenti módosítók némelyike agályokat vet fel. Különösen a rövid és középtávú járatok késésével kapcsolatosan a parlament szeretné fel, fenntartani a jelenlegi kártérítési mértékeket, illetve küszöbértékeket. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek túlságosan alacsonyak, és ez sértheti az utasok jogait. A bizottság úgy gondolja, hogy ha a légitársaság nem adott kellő időt a késés bejelentésére, akkor pénzügyi ösztönzők lehetnek arra, hogy törölje a járatokat, mi pedig szeretnénk, hogyha az utasok hazajutnának, vagy a célállomásukra jutnának, ezért felsoroltuk azokat a különleges körülményeket, amelyek mellett a légitársaságok kártérítést adhatnak a, az utasoknak, de ez túlságosan merev ez a list. Ami pedig a fizetésképtelenséget illeti, értjük a parlament aggájait, de az a javaslat, hogy a légitársaságoknak az kártérítésre egy alapot kellene létrehoznia, nem tűnik megfelelőnek, hiszen ez megkettőzni a jelenlegi szabályozás költségét. Szerintünk ez aránytalan mértékű. A bizottság 2013. március 18-án egy közleményt adott ki a fizetésképtelenség esetén érvényesülő utas jogokról, és ebben meghatároztunk bizonyos kötelezettségvállalásokat, amelyeket szeretnénk most konkretizálni. Elnök úr, képviselőhölgyek és urak, remélem, hogy ez a mai vita hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki a különböző érdekek között. A fő céljának a felülvizsgálatnak az, hogy biztosítsuk a az utasjogok jobb érvényesítését egy egyszerűsített panaszkezelési módszerrel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A belső piaci szakbizottság álláspontját Hans Péter Májer fogja most előadni. Herr Kollege, bitte. Tessék, kolléga. Kolléginnen und Kollegen. Tisztelt kollégáim! A jelentéstevőnek igaza van abban, hogy azok az utasok, akik a, például a az autópályán a sor miatt nem érnek oda az, az egyik szakaszra, azok a visszatérő utat, visszatérő szakaszt attól még igénybe kellene, hogy vegyék, de a, aki a, a, aki, aki, aki ezt gondatlanságból teszi meg, annak nincs joga arra, hogy megtegye. Viszont az, az utaz, utasok joga nem függhet attól, hogy, hogy egy utazásról, vagy egy két csatlakozásból álló utazásról van szó. Mind a két esetben joga kell, hogy legyen az utasnak a visszautazásra. Tehát e, ez, ezt a jogot mindenképpen meg kell tartani, mert kifizette az illető a jegyet. Köszönöm szépen, Mátyő Gross a következő hozzászóló. köves köszönöm szépen, elnök úr. Először megköszönöm Zsors Bach jelentéstevőnek, hogy ilyen kiváló munkát végzett, és egyensúlyt próbált teremteni az utazások joga, utasok jogai és a légitársaságok gondolkodása között. Világos, átlátható jogszabályt javasol. Ez volt az első feladatunk az Európai Bíróság ítéleteit figyelembe véve ezeket nagyon jól integrálta a szövegbe. A nehézség az abban állt, hogy a kártérítés megfelel-e a károknak. Tehát amikor egy 600 eurós kártérítés vajon megfelelő-e, örül-e az utas annak, hogy a zsebében pénz van, ahhoz képest, hogy nem tud elérni a céljához hiszen az nem egy, viszont az sem igazságos, hogy valaki 20 euróért vesz egy jegyet, aztán 600 eurós kártérítést kap, hogyha mégis törlik a járatot és aztán itt van ez a rendkívüli helyzet esete, hogy a légitársaságok ezt hogy tudják megmagyarázni. Tehát végül is csak akkor tudunk európai hozzáadott értéket képviselni, hogyha mind a két oldal igényei és, és érdekei érvényesülnek. A legfontosabb számomra az utasok informálásának kötelezettsége, a foglalás alatt, és az, hogy, az, hogy ne kelljen 20 oldalt elolvasni, annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy egy vagy két bőröndöt van jogunk magunkkal vinni. Úgy gondolom, hogy ez a jogszabály így sokkal pontosabban megszab, megszab minden és az is fontos, hogy tudja az utas, hogy hova forduljon a panaszaival. Én úgy gondolom, hogy ezt is jól megoldotta a jelentéstevő, tehát többletet, több európai értéket képvisel az európai polgároknak, az európai utasok számára egyaránt. Madame. Köszönöm szépen. Vernyolszonyi a szó. Monsieur le Président. Elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ma egy olyan fontos szövegről fogunk véleményt nyilvánítani, ami javítja a polgártársaink jogait, hiszen egyre többen utaznak repülővel, és egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe. Nagyon bonyolultak a, tarifák, és sokszor visszaélnek a régi társaságok is ezzel. A jelenlegi szöveghez képest sikerült javítanunk a szöveget, úgy gondolom, és ezért köszönetet mondok az előadóknak és a többi frakcióbeli kollégáknak is a segítségükért. Egy alkalmazható jogszabályt hoztunk most létre. Semmi értelme ugyanis jogokat adni az utasoknak, hogyha a légitársaságok bármilyen technikai probléma esetén megkerülhetik ezeket a szabályokat. Nagyon szigorúan írtuk ezért körbe, hogy mi számít rendkívüli körülménynek, amelyekre hivatkozhatnak a légitársaságok. Ezen kívül egy fontos újdonságot is bevezettünk, a pénzügyi kártérítéshez való jogot késés esetén. De figyelembe kell venni, hogy milyen sokféle destináció létezhet, és hogy ebből mik következnek. És mindeközben szem előtt kell tartanunk a közös európai légteret is. Három küszöböt állapítottunk meg ezért a kártérítésekhez. És vannak olyan módosítók is, amelyek nagyon kedvezőek a az utasokra nézve, és ezért a légitársaságok ahelyett, hogy törölnék a járatokat, inkább észszerűen fogják csökkenteni a késéseket. A beszállás megtagadását is szabályoztuk a csatlakozó járatok esetében. Azt hiszem nagyon fontos, hogy az árakat átláthatóvá tettük, ami lehetővé teszi, hogy a csomagokkal együtt jobban össze lehessen hasonlítani az árakat és azt a kötelezettséget is fontosnak tartom a légitársaság részére, hogy a repülőtereken kapcsolattartó pontot kell biztosítaniuk. Egy kiegyensúlyozottnak tartom ezt a szöveget, ez jó az utasok számára, és realisztikus elvárásokat támaszt a légitársaságokkal szemben. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Bica. Köszönöm szépen, Száviszár kolléga következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! A liberálisok frakciója nevében szeretném elmondani, hogy mindig is kiálltunk az utasjogok érvényesítéséért. Több jelentést is írtam ebben a témakörben. Úgy gondolom, hogy ezeket a jogokat mindig, minden körülmények között biztosítani kell. Ez a jelentés azért lényeges, mert nagyon gyakran törölnek járatokat, vagy nagyon hosszú késéseket szenvednek el ezek a járatok, és csak 2%-a az utasoknak kapja meg a számára járó kártérítést. Az izlandi hamú felhő esete is pontosan erre mutatott rá. Az utasokat tájékoztatni kell, és kártérítési rendszert kell kialakítani. Nagyon fontos, hogy az utasok ismerjék a jogaikat, kötelezettségeiket. Nagyon gyakran a jelen helyzetben nem ismerik az utasok a jogaikat, és a légitársaságok nem tesznek elég erőfeszítést a tájékoztatásra. Nagyon örülök, hogy a Trump bizottság munkája nyomán ez a helyzet javulhat és a jogok érvényesítése hathatósabb lehet. Ami a fogyatékkal élőket illeti, az ő segítésükre a légi társaságok személyzetét eh, jobb képzésben fogják részesíteni, és ezért eh, az egyedül utazó fogyatékos eh, utasokat nem fogják, számukra nem fogják megtagadni a beszállást. A regionális légitársaságok esetében a 90 perces pufferidőszak, amely során nem kell kártérítést fizetniük egy lekésett átszállásért, ez kétséges számunkra. Nagyon sajnálatosnak tartom, a szocialista frakció eljárását, hiszen támogatták a szakbizottságban a kompromisszumokat, most pedig megtagadták a kompromisszum támogatását, ezért nem támogatjuk az IMCO módosításait. Szeretném Gibraltár problémáját is felvetni. és egyébként köszönöm az előadónak az együttműködést. Nagyon hosszú a felszólalók listája, és még szavazás is lesz, úgyhogy kérem, hogy mindenki tartsa magát a felszólási időhöz. Taylor úr következik. Well, thanks very much, uh, chair, and, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, úgy szólok ma önökhöz, mint a tavalyi jelentés előadója. Annak az anyagnak a témája a 261-es, illetve az 1008-as rendelet volt és árnyék előadója vagyok Bach úr jelentésének is. És szeretnék neki köszönetet mondani a konstruktív hozzáállásáért. És örömmel mondhatom, hogy sikerült megváltoztatnunk a hangsúlyt úgy, hogy a bizottság javaslatához képest, ami inkább a légitársaságoknak, az iparágnak kedvezett, ehelyett most már sokkal inkább az utas áll a középpontban. És ma egy ilyen állásfoglalásról fogunk szavazni bár Nekünk az a véleményünk a frakcióban, hogy már egy órás késés után is kártelítést kellene fizetni. Ez végül nem került elfogadásra, egy három órás kompromisszumot fogadtunk el, és ez tükrözi az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteit és álláspontját is. Tehát három óra a küszöb. És ez még mindig jelentősen jobb, mint a bizottság kiinduló pontja, ami öt óra volt és támogatni tudjuk azt is, hogy szűkítettük a rendkívüli körülmények körét. Így megakadályozhatjuk, hogy a légitársaságok ürügyeket találjanak arra, hogy miért nem kell kártérítést fizetniük az utasoknak. És örömmel látom azokat az ajánlásokat is, hogy jobban kommunikáljanak a légitársaságok az utasokkal, és remélem, hogy a végrehajtáson is lehet még javítani. Ezzel kapcsolatban az volt a javaslatunk, hogy egy független mediációs testületet hozzunk létre, és szerintem ez is nagyon hasznos lesz majd. Ezen kívül az a rendelkezés, hogy a környezetvédelmi kihatást és az energia hatékonyságot is tegyék közzé a weboldalakon és a jegyeken, ez is igen fontos. Így azt várhatjuk, hogy az emberek felelősebbek lesznek a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban, de ezt csak akkor tehetik meg, hogyha erről tájékoztatják őket. Tehát támogatom az anyagot, és még egyszer köszönöm Bach úrnak a konstruktív hozzáállását. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Köszönöm szépen, Foster asszonyi a szó. Well, thank you very much, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az eredeti árnyék előadója voltam a 2004-es jogszabálynak az EPP részéről, ezért úgy gondolom, hogy ez a jogszabály szolgálta az utasok érdekeit több területen, de ahogyan említették, az izlandi hamufelhő esete után, illetve a bíróság döntései után ismét meg kellett vizsgálni ezt a jogszabályt, hogy kiegyensúlyozzuk, Zsosbach nagyon sokat dolgozott azon, hogy megtaláljuk az előremutató megoldásokat, de sajnos most olyan helyzetben vagyunk, hogy bizonyos változások a bizottsági javaslathoz képest szándékolatlan károkat okozhatnak az utasok számára is, vagy csorbíthatják a regionális légitársaságok versenyképességét. A 90 perces szabálya kapcsolatos szabályokat támogatjuk, de nagyon sokat dolgoztunk azért a parlamentben, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk erre a témára, és a gazdasági növekedést is elősegítsük, de vannak olyan kitételei ennek a jelentésnek, amelyek aggályosak számunkra például az 5-ről 3 órára történő módosítása a küszöbértéknek eh, lehet, hogy eh, az utasok előnyét szolgálja, de ez eh, visszafelé sülhet el. A regionális repülőterek esetében egy olyan gyakorlatot szüntethet ez meg, amely már tíz évtizedek óta működik. Gyakran a jegyek ára nem is tükrözi a, az utazás szervezés költségét. Szeretném, hogyha a tényleges költségek tükröződnének ezekben az árakban. Úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket megnyugtatóan rendezni lehet, ebben bízom. Benyújtottam néhány módosított Gibraltárral kapcsolatosan. A rendeletben ez szerepelt, kértem, hogy töröljük, de aztán ez nem történt meg. 2006-ban az Egyesült Királyság Spanyolország kormánya megállapodást írt alá, amelyből kiderül, hogy Gibraltár része a belső piacnak, része az Európai Uniónak, és ugyanazokat a jogokat kell, hogy élvezze, mint az Európai Unió bármely más tagállama. A közlekedési bizottságban elveszítettük a szavazást, és újra benyújtottuk ezeket a módosításokat, és nagyon remélem, hogy támogatni tudják ezt képviselőtársaim. Köszönöm szépen, Kulicsek úr! milé kolegyně vážení kolegové práva cestujících v letecké dopravě. kedves kollégák! A légi utasok jogait már egy ideje próbáljuk szabályozni, de csak a legutóbbi években beszéltünk arról, hogy a repülőtereken is jobbá kellene tenni a helyzetet. Az utasoknak három hónapjuk van arra, hogy panaszt nyújtsanak be egy légi társaságnak, és két hónapon belül az utasnak választ kell adni. A jelenlegi szöveg egy kompromisszum, amiről úgy tűnik, hogy meg tudja akadályozni, hogy a légitársaságok kibújjanak a felelősség alól az közönséggel szemben. Szerepel az anyagban egy lista, egy nem kimerítő lista a rendkívüli körülményekről, a második melléklet pedig egy egyszerű kézikönyv az utasok számára. Számos olyan kérdés van ebben az anyagban, ami 2004-hez képest javult. Például a kisgyerekek, a fogyatékkal élők, vagy a hangszereket szállítók. A jövőben, amennyiben több átszállással utazik valaki, akkor felhasználhatja az összes, vagy akár csak néhány olyan járatot is, amelyre foglalást eszközölt. Ez egy új standardet vezet be a légi közlekedésben. És a bizottságnak, a biztos úrnak annyit szeretnék mondani, hogy a cseh köztársaságban a van biztosítások az utazási irodáknak. Köszönöm szépen, már is 30%-kal átléptük a felszólási időt. Imre úr nincs itt, úgyhogy Doc asszonynak adom most meg a szót. Ő sincs itt, akkor Koch úr következik. Herr Herr Tisztelt elnök úr, biztos úr, George Bach jelentése kompromisszumot képez az utazók érdeke és a légitársaságok érdekei között, és jelentősen erősíti az utasok helyzetét a jelenlegi helyzethez képest, és a bizottság javaslatához képest is, hiszen viszont a bizonyos módosítókat igen kritikusnak tartok. Kérem, hogy a szakbizottságban elfogadott szöveget szavazzuk csak meg, a többit pedig ö, utasítsuk el. Például a, a küszöbb értékeket, amelyek realisztikusak a BAK jelentésben, a két küszöbértékkel kapcsolatban az már nem megengedhető. A késésekkel kapcsolatban, amit az utasok nem használnak ki, azzal kapcsolatban ne legyen kártérítés. illetve a nem, meg nem jelenési politikáról amely a légitársaságok számára lehetőséget ad arra, hogy vonzó ajánlatokat adjanak, az az, amelyből az utasok eddig profitálhattak, hogyha ez most nem fog megvalósulni, akkor az utasok helyzete emiatt rosszabb Lehet, Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a hosszú távú előnyeit nézni mindennek, és nem a rövid távú előnyeit. Elnök, egy kékkártyás kérdésre elfogad kolléga? Lightfried kolléga szeretné, szeretne önnek egy kékkártyás kérdést föltenni. Köszönöm szépen, elnök úr összevonva ö, ö, úgy gondolom, hogy először is lelkesedett ön, de ugyanak akkor a, nem akarja, hogy túlságosan felhasználó barátok legyenek. Az EPP mindig ezt szeretné, hogy a, általában az ipart támogatja, de amikor jönnek a választások, akkor hirtelen a fogyasztók érdekeit is megvédené? Nem értem. Tessék, Koch úr. Én úgy gondolom, hogy a politika mindig az érdekek kiegyenlítését kell, hogy szolgálja, és ehhez kell magunkat nekünk is tartanunk. Elnök. El Kadraui kolléga következik. Kollégas. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kollégák. Ez a jogszabály nagyon nagy előnyökkel szolgálhat az állampolgárok számára, és az Európai Unióra is jó fényt vet. A 2004-es dokumentumot már frissíteni kellett, mert nagyon sok hibát tartalmazott maga a jogszabály, illetve azóta az Európai Bíróság több ítéletet is hozott. Bach úr munkáját dicséret illeti, és az árnyék előadók munkáját is köszönöm. A késedelemre járó kártérítés előrelépés, tehát hogy nem csak az járatörlések miatt járhat kártérítés, és úgy gondolom, hogy még fontosabb, hogy az utasok segítséget kapjanak, amikor nehézségekkel találkoznak, és amikor problémák merülnek fel. Először is a legfontosabb, hogy tájékoztatást kapjanak, hogy tudják, milyen jogaik vannak, és milyen lehetőségeik. Nagyon fontos, hogy összeállítsunk egy listát arról, hogy milyen segítségre számíthatnak, hogyan nyújthatnak be panaszt. Mindezek a témák jobban előtérbe kerültek, és ez előrelépés. Az eredeti bizottsági javaslathoz és a jelenlegi rendelethez képest mindez előrelépés, a parlament büszke lehet magára, úgy gondolom, hogy a következő lépésekkel kapcsolatosan ez nagyon biztató. Nagyon örülök annak, hogy az utasok érdekeit helyezi előtérbe most már ez a jogszabály, mi mindig ezt szerettük volna. Köszönöm. Tots. Köszönöm szépen, Tots asszony megérkezett, úgyhogy neki adom meg a szót. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. És uh, nagyra értékelem, hogy uh, lehetőséget kaphatok, hogy szóljak. Elnök úr, eh, Észak-Írország képviselőjeként eh, mi a Európa perifériáján vagyunk, és eh, én is érzem, hogy milyen hátrányos az én hazámban élni, ahol nagyon gyakoriak a hosszas késések. Ezért fontos, hogy megvédjük ettől a fogyasztókat. A gazdasági növekedés érdekében támogatni kell a vállalkozásokat és a turizmust és ennek az egyik fontos eszköze az, hogy a munkaerő, illetve a látogatók is biztosak lehessenek abban, hogy nyugodtan utazhatnak repülővel. Ez a jelentés azzal adna jobb védelmet, hogy azok, akik hosszú késedelmet kénytelenek elszenvedni, ugyanolyan kártérítést kapjanak, mint akiknek törlik a járatát. És ezek a az utasok jogosultak lennének elszállásolásra, illetve a fogyatékkal élőket is külön védenék. Továbbá ez kártérítést adna az utasoknak akkor is, hogyha egy légitársaság csődbe megy. Figyelembe kell vennünk, hogy milyen nagy löketet adhat a gazdasági növekedésnek és a munkahelyteremtésnek a légitársaságok bővítése. És a jogszabályok nagy pénzügyi terhet rónak a légitársaságokra. Ezt ki kell egyensúlyozni a beruházásokkal és a továbblépéssel. Köszönjük. Köszönöm szépen, Meissner kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Kér, kedves George, nagyon kiváló munkát végeztél, nagyon nagyban megjavítja ez az utasok jogait Köszönöm neked ezt. Tudjuk, hogy mi történhet, amikor elvész egy csomag, vagy amikor késik egy repülő. Az utasok nagyon ritkán tudják érvényesítetni a jogaikat, nem kevés alkalommal éltük mi át ezt magunk is. A bizottság javaslatát George Bach megjavítatta, sokkal nagyobb kártérítést kapnak az utasok kisebb késés esetében, és a késést a, a felszálláshoz képest számolják ki, sokkal jobb információt fogunk biztosítani, sokkal nagyobb az átláthatóság, sokkal nagyobb lesz az átláthatóság, és sokkal világosabb lesz, hogy a panaszokat ki kell majd, kinek kell majd benyújtani, mert ez most nem így van. A hangszerekkel kapcsolatban is világosabb a helyzet, és ugye a kézipodgyász, amely az, a, a, a, a amely az nagyon sok utasra, utas nehéz helyzetbe hozott, ez az egy csomag szabvály, amely amely nagyon terhes volt sok utasnak. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony, ilyen szó. Herzlichen Dank. Äh, Köszönöm szépen. Az, a döntés előtti utóbbi időt azzal töltöttem, hogy a mivel sokat kellett átszállnom és sokat kellett repülnem, hogy megkérdeztem az utastársaimat, hogy vajon tudták-e érvényesítetni a jogaikat, és kaptak-e kártérítést. Nagyon elkeserítő eredményt kaptam. Nagyon sokan egyszerűen nem is kezdtek el kártérítést igényelni, mert nem hittek benne, hogy már megkapják. Akik pedig igényeltek, rengeteget kellett ö, dolgozniuk, és nagyon sokat kellett várniuk arra, hogy megkapják a kártérítést. Kálesz úr egy olyan javaslatot terjesztett be, amely ugyanakkor mindezt még rosszabbá tette volna. Tulajdonképpen a légitársaságoknak arra az, az igényére reagált, hogy segítsenek nekik, hogy ezt a, ezeket az utazok, utasokat, amelyek csak zavarják az egész folyamatot, könnyebben legyen, lehessen kezelni és ez, ez az ő szempontjukból volt az is az a helyzet, és az, az a helyzet, és az ő szempontjukból kezeltük, mikor a hamufelhő idején teljesen szükségtelenül is töröltek járatokat. A szakbizottságnak sikerült az utasok jogait jelentősen javítani, támogatnunk kell ezt a helyzetet, hiszen a fogyasztók helyzetének támogatása fontos feladatunk. Jelenleg monopólium struktúra uralkodik, és ezen változtatnunk kell. Elnök, köszönöm szépen, Lichtenberg asszony elfogad egy kék kártyát? Igen. Meg szeretném kérdezni, hogy az egy csomag szabály az nem a nők ellen lenne diszkriminatív, hiszen hogyha hogyha valaki egy egész nagy bőröndöt visz, mint például férfi, a, egy nőnek, egy nő pedig egy, nő pedig egy kis retikülért ugyanannyit fizet, mint egy férfi egy nagy kofferért, ez így rendben van. Lichtenberger asszony, bárkit diszkriminál az egy csomagszabály, legalábbis azokat, akik át kell, hogy szálljanak, és túl rövid az átszállási idő arra, hogy a, hogy a podgyászokat is magukkal vigyék az utóbbi évben 17-szer veszítettem el a csomagomat emiatt, rendkívül sok nehézségem volt, és úgy gondolom, hogy sok ember érdeke az, hogy a leadandó csomagot ne kelljen így, a csomaggal ne legyenek ilyen problémái. Köszönöm szépen, Bradburn kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt néhány hónapban a parlamentben lehetőségünk volt, hogy valóban javítsuk több millió állampolgár életét. Túlságosan hosszú ideig néhány légitársaság, hangsúlyozom, csak néhány közülük, nem tartotta be kellőképpen az utasjogokat, és megpróbálta ezeket szőnyeg alá söpörni. Ezzel a rendelettel és az új listával, amely a kül- különleges körülményeket tartalmazza, meg tudjuk akadályozni, hogy a légitársaságok lehetetlenné tegyék a kártérítések kifizetését törlés vagy késedelem esetén illetve átlag, átláthatóbb lesz a kézipodgyász szabályzat, és nem fogják büntetni a repülőtéri vásárlást a légitársaságok. Mindezek ellenére van egy nagy probléma, Gibraltár. hogyha nem tudjuk elismerni Gibraltárt európai repülőtérként, akkor nem tudok jó lelkismerettel emellett a jogszabály mellett szavazni. szavazni. Don, merci. Elnök úr, köszönöm. Nem fogok nagyon hosszan beszélni, csak arra szeretném a tisztelt képviselők figyelmét felhívni, hogy azok, akik a legszélső régiókba utaznak, vagy onnan érkeznek, azokat külön kezelik tehát ezek közösségen kívüli járatoknak számítanak. Noha ezek a régiók is az Európai Unió részei. És késés esetében ezek az utasok kevesebb kártérítést kaphatnak. Én egy módosítót is benyújtottam ennek a helyzetnek a javítására, és kértem a kollégákat, hogy támogassanak engem. Köszönjük, Dartmouth úr! Csak hogy, and its people. Csak hogy egyértelmű legyen, én most Gibraltárt képviselem büszkén, és arról szeretnék beszélni, hogy a gibraltári repülőtére milyen problémák jelentkezhetnek. Az események háttere az, hogy a spanyol kormány szisztematikusan, és ahogy én ezt látom, bosszúállási céllal aprólékos ellenőrzésnek veti alá a szárazföldi határon azokat, akik Spanyolországba utaznak. És ez elfogadhatatlan hosszas késéseket eredményezett. És azok, akik ettől szenvednek, azok főleg spanyol állampolgárok. A szárazföldi határon jelentkező problémák miatt a légi közlekedés igen fontos szerepet tölt be, és a parlamenti képviselők már több ízben próbálták jogalkotási eszközökkel megakadályozni a légi közlekedés Gibraltar repülőterére és arról a repülőtérről. Ez nem elfogadható, ez e, szégyen teljes, és ezért e, szeretném, hogyha a parlament foglalkozna ezzel a kérdéssel. És szeretném elmondani, elnézést, ezt mégsem akarom elmondani. Köszönjük, elfogad egy kék kártyát. Igen, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr! Úgy tűnik, hogy önnek rossz az emlékezete Gibraltárral kapcsolatban. Ugyanis, amennyire én tudom, azok az esetek, azok a problémák, amelyek felmerültek, tehát, hogy három órás késéssel kellett számolni a Gibraltár és Spanyolország közötti határon, tehát ezt a bizottsági felügyelők megvizsgálták, és megnézték, hogy itt problémák jelentkeznek-e. És ők azt állapították meg, hogy ez egy kiegyensúlyozott és felelős eljárás, ami a csempészetet akadályozza. Köszönjük, Tártmusz kolléga következik. Sir, uh, let me first of all... Elnök úr, először is biztosítanám arról, illetve kedves képviselőtársam, hogy kiváló a memóriám talán jobb is, mint az öné. A bizottság valóban látogatást tett Gibraltáron, és eléggé várhatóan és elég buta módon 6 hét előre értesítette a kormányt, a spanyol kormányzatot erről, úgyhogy egy kicsit kitisztogatták a helyzetet a látogatás előtt. A valóság az, hogy a késések továbbra is eh, megtörténnek, és ön és kollégái remélem, hogy ezért nagyon szegyelik magukat. Köszönöm szépen, Rike úr. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondanék eh, George Bachnak eh, az elvégzett munkáért. És a bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, hogy megvizsgálja a az utasok jogait. Azt gondolom, hogy ez a dokumentum jó irányba mutat a parlamentnek is az a feladata, hogy megerősítse a az utasok jogainak védelmét. Volt néhány vitatott eset, amelyben az Európai Bíróság is véleményt nyilvánított, és ezért nagyon fontos, hogy mi jogalkotóként ezeket az eseteket beépítsük a jogszabályokba, és hogy egy világosabb jogi keretet teremtsünk. Az a szöveg, amiről holnap szavazni fogunk, arról, hogy milyen jogaik vannak a, az utasoknak, az jobban körülírja ezeket a jogokat, és ez mindenképpen pozitív. És ezeket a jogokat megerősíti a légitársaságok érdekeivel szemben. Nekik kell ugyanis végrehajtaniuk ezeket a szabályokat. Csak egy dolog van, amit én sajnálatosnak tartok, az, hogy nem sikerült meggyőznöm kollégáimat arról, hogy a beszállást ne lehessen megtagadni abban az esetben, hogyha túlfoglalás történt. A légitársaságok vezetőinek tudomás, tudatában kell lenniük annak, hogy egy szerződést kötöttek. Minden polgárnak joga van ahhoz, hogy egy ülést kapjon egy kereskedelmi légi járművön, és csak abban az esetben lehet megtagadni a beszállást, hogyha különleges körülmények állnak fent, például terrorista fenyegetés vagy egészségügyi veszély esetén. És ma ez teljesen önkényes alapon történik meg, és gyakran indok nélkül. És azt hiszem, hogy még meg fogjuk bánni azt, hogy nem írtuk bele ezt is a szövegbe. Tehát ezt én sajnálatosnak tartom, elnök úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Kérem, értsék meg, hogyha most már nem adok senkinek kékkártyás kérdése lehetőséget. Nagyon sok a felszólalók, nagyon nagy a felszólalók száma, ezért kérem, hogy aki nem kapott lehetőséget a kékkártyás kérdésre, az adja le írásban a kérdését. Ajala Szender asszonyé most a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Most tíz éve született meg az első utasjogi rendelet, és azóta két vasúti, illetve autóbusz utasokkal foglalkozó rendelet is megszületett. Gratulálunk a bizottságnak ezekért a változásokért, az átláthatóság, az információs kötelezettségek javításáért, illetve a reklamálási lehetőségek javításáért. Ráadásul az olyan közösségekre is kitér ez a jogszabály, akik különleges igényekkel, rendelkeznek, például a családok, gyerekes családok, illetve a korlátozott mozgásképességű utasok, illetve az olyan foglalkozást űzők, akiknek a hangszereiket magukkal kell vinniük az útjaikra. Nagyon fontos, hogy a fogyatékossággal élőket, a családokat segítsük ezzel, illetve hogy ők az eszközeiket elvihessék egészen a beszállási kapuig, ami pedig a kézitáskákat illeti, illetve a reptéri boltokban vásárolt cikkeket tartalmazó táskákat, hogy ezeket is fel lehet most már vinni a fedélzetre, ez pozitív előrelépés. Ami pedig a fizetésképtelenségi eseteket illeti, sokszor előfordult, hogy nagyon nehéz helyzetben hagyták az utasokat a légitársaságok, és most legalább egy garancia alap létrejön erre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kártérítések, ha nem is automatikusan, de legalább időszakonként frissítésre kerüljenek, úgyhogy a javaslatot ebben a tekintetben is támogatjuk. Legalább azt érjük, hogy az egy óránál hosszabb késedelmek esetén bizonyos új szabályok érvényesülnek. Tisztelt asszonyom, elnézést kérek, nem láttam, hogy sokkal hosszabban betartotta a felszólási időt, úgyhogy önnek szeretne föltenni valaki egy kérdést. Köszönöm szépen. Krámer úr helyett szólalok fel. Dominik, kérem szépen, neked, neked adnám, neked irányítanám a kérdést. Hölgyem, Dominik Meissner kolléga tenne föl önnek egy kérdést. Az egy csomag szabályal kapcsolatban, kapcsolatban a nőellenességet hangsúlyozta. Én úgy, gondozom, úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy most ez a javaslat ezt meg fogja változtatni, hiszen a retikülünket fogjuk, magunkkal fogjuk tudni majd vinni, anélkül, hogy ez problémát jelentene. Úgyhogy ezt akkor így nem kéne negatívan megem, megemlíteni. Igen, Riké kolléga? Elnök úr, én osztom Meissner asszony véleményét, amit az imént mondott el nekünk. ahogy azt említették, a, a nők számára egyáltalán nem mindegy, hogy egy bőröndöt vagy egy kistáskát vihetnek magukkal. Tehát én azt ezt szerettem volna elmondani, elnök úr. Mr. Benyon, Phil. Benyon úr, a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Ez a jogszabály azoknak az utasoknak ad jogokat, akik európai repülőterekről indulnak, és sajnálom, hogy nem tudtunk több módosítót benyújtani, noha nagyon fontos alapjogokról van itt szó. Különösen a különös rendkívüli körülmények esetén lehet itt nehéz a végrehajtás, hiszen nehezen értelmezhető ez a kifejezés, és itt segítene, hogyha egyértelműbben fogalmaznánk. De az eredmények egyértelműségre vezetnek majd, és kiderül majd, hogy az utasoknak mikor kell kártérítést kapniuk. Üdvözlöm azt is, hogy a csomag szám korlátozásáról is foglalkoztunk, és az is nagyon jó, hogy adómentességet kaphatnak a fogyatékkal élők. Azt hiszem, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy kevesebb lesz a járattörlés, a késés, és az utasok jobban utazhatnak majd. Azt gondolom, hogy ezt eléri ez a jogszabály. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krámer úr a szó. Elnök úr, a bizottság eh, javaslata a légi eh, társaságokat eh, jobban támogatta. Kálász úr, ön hogyha az, az ön javaslatát támogatnánk, és nem, válasz, nem, nem változtatnánk meg, akkor, akkor az utasok helyzetét nem tudnánk megérteni. Bach, Bach úr az ön javaslatát sokan, sokban megjavította, ezért köszönettel, köszönet illeti őt, de az lenne a jó, hogyha nem három, hanem már két órás késés után is lenne kártérítés hiszen például vonatek, vonatok esetben már, esetében már egy órás késésnél is kártérítés van a, az utazási tár, távolságra való tekintet nélkül. De ön csak a légitársaságok érdekét és a légitársaságok profitját veszi figyelembe annak ellenére, hogy, hogy a, a, a vonatok sokkal, sokkal környezetbarátabbak, ön pedig folyamatosan a légitársaságokat támogatja, akik környezetvédelemre egyáltalán nincsenek tekintettel. Köszönöm szépen, Vlászák úré a szó. Hölgyeim és uraim! A az utasok jogainak szabályozására vonatkozó javaslat az utasok szempontjából próbálja tekinteni a problémákat, és ez igen helyes. Az árak, a több szakaszból álló utazások helyzete, amikor az első szakaszt valaki nem használja ki, az utasoknak nyújtott információ, illetve a rendkívüli körülmények tárgyában tett javaslatok mind nagyon helyesek, ezeket üdvözlöm. Viszont sajnos a legnagyobb igyekezetek ellenére bizonyos javaslatok vagy túl gyengék, vagy túlságosan ambiciózusak. Én úgy gondolom, a a, a, a felhasználókat nem kellene egy kanállal etetnünk. Nem szükséges például az, hogy a légitársaságok változtassanak áraikon csak azért, hogy meg tudjanak felelni ennek a jogszabálynak. Jobban ki kell még dolgozni ezt. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés megérdemli a dicséretet, kitűnő jelentés, és azt is bizonyítja, hogy az együtt döntés milyen hasznos eszköz, és a parlament hogyan tud hozzájárulni a jó szabályozáshoz. Kiegyensúlyozott vita folyt, és nagyon fontos az is, hogy mindenkinek a jogai érvényesüljenek, úgy gondolom, hogy az eddigi hiányosságokat kiküszöböli ez a jelentés. hiszen vannak kiszolgáltatott helyzetben lévő utasok, és az ő szempontjukból javult a helyzet. Azt azért elmondanám, hogy a késések, amelyek kárpótlást tesznek lehetővé az utasok számára. Ezek is sajnálatosak, de a két órás késés is éppen olyan rossz. És persze Gibraltáról is beszélnem kell, ez elkerülhetetlen. Ez egy nagyon kényes téma. A bizottság nagyon jó érzékenységgel közelítette meg ezt a témát. A 87-es nyilatkozatból indult ki, vagyis hogy a két barátságos ország között kell párbeszédben megoldani az ilyen problémákat, és hogyha a felek meg tudnak állapodni, akkor ezt az eljárást kell követni, hogyha pedig nem, akkor avatkozhat csak be a bizottság különleges esetekben, ezért úgy gondolom, hogy a bizottság által választott megoldás mindenki számára a legelőnyösebb. Köszönöm szépen, Brian Simpson úr. Köszönöm, elnök úr. Először szeretnék gratulálni az előadónak és az árnyék előadóknak a kiváló dokumentumért, és a bizottságnak is azért, hogy jól kezelték ezt a kérdést az a kérdés, hogy a 261-es rendeletet miért kell felülvizsgálni. Azért van erre szükség, mert ezzel a mostani szabályozással visszaéltek a légitársaságok, és a nemzeti hatóságok teljesen elhanyagolták a kötelezettségeiket, és arra ösztönözték a légitársaságokat, hogy fordítva üljenek a lovon, és ők diktáljanak. De a vége annak a boldog időnek, amit mostanáig élveztek a légitársaságok. Az utasok, akik késés szenvedtek el, csak két százalékban kaptak kártérítést. És miért? Azért, mert a légitársaság viszmajorra vagy rendkívüli körülményekre vonatkozott minden egyes kés, hivatkozott minden egyes késés esetén, és a bíróságon is ehhez ragaszkodtak. És ezt a joghézagot kell most bezárnunk, Eh, azzal, hogy egyértelművé tesszük, a technikai problémák nem tekinthetők Viszmajornak. És ez eh, a, eh, a légitársaságok felelőssége. a, hogyha az utasok járatai törlik, akkor a légitársaságoknak el kell fogadniuk, hogy felelősek ezért, és fizetniük kell. És nem szabad, hogy a légitársaságok új joghézagokat találjanak ezáltal. Ez a rendelet és az erről szóló jelentés az utasok jogairól szól, nem pedig a légitársaságok jogairól, és ezért ezt mindannyiunknak támogatnunk kell. És szeretnék köszönetet mondani a légitársaságoknak azért, hogy a gyakorlatban is megmutatták, miért van szükség erre a szabályozásra. 2010. augusztusában Tenerife-ről rengeteg járat késett, és ezeknek az utasoknak semmilyen kártérítést nem adtak. Jó. Madame Bilbao Baranti. Köszönöm szépen, Bilbao Barantika asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a rendelet elkerülhetetlen annak érdekében, hogy egy globális ágazatot megfelelően szabályozzunk. Érinti a versenyképességet és a mobilitást. Az előző rendelet hiányosságokkal rendelkezett, az új szabály a panaszkezelést javítja. A kártérítésekkel kapcsolatos szabályok tájékoztatásra kötelezik a légitársaságokat, online is be lehet nyújtani a panaszokat, és megoldást ad az alapvető kérdésekre, a tájékoztatásra és az átláthatóságra, vagy a jegyek felhasználására, hogyha az odautat nem használta fel valaki. Például a hangszerek esetében is új szabályokat állapít meg a jogszabály, hogy ne legyenek önkényes megoldások, ugyanez vonatkozik a korlátozott mozgásképességű utasokra és a fogyatékossággal élőkre. Remélem, hogy a javaslatot a parlament támogatni fogja. Köszönöm. Köszönöm, Kiling asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni jelentéstevőnek ezt a nagyon kiegyensúlyozott jelentést, amely a légitársaságok gazdasági érdekeit és az utasok idegényeit is figyelembe veszi. Ugyanakkor bírálnom kell a közlekedési bizottságnak a kudarcát Gibraltára kapcsolatban. Az a probléma itt, hogy egyszerűen nincs arra semmiféle indok, hogy a gibraltári polgárokat, akik EU polgárok, kizárjuk azokból az utasjogokból, amelyek az EU-ban mindenki más meg fognak illetni. Ez teljes mértékben diszkrimináció, és aláássa az ő európai polgárokként az őket megillető alapvető jogokat. A parlamentnek ezt nem kellene megengednie kérdéssel. Nagyon furcsának találom, hogy a közlekedési szakbizottság tagjai nem használták ki a lehetőséget arra, hogy Foster kolléganő módosítását megszavazva a bizottság szá- bizottságtól származó diszkriminációt eltöröljék. A aki ma ellen ezt a diszkriminációt, az, azokat én is támogatom, a gibraltári polgárok megérdemlik, hogy egyenlőként kezeljük őket. Thank you. Köszönöm, Köszönöm szépen, Marinescu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt néhány évben azt tapasztaltuk, hogy a szolgáltatás minősége romlik a légiutasok szempontjából. A statisztikák arra mutatnak, hogy a légiutasok nem szívesen kérnek kártérítést, mert annyira összetett az erre vonatkozó eljárás. A jelentés arra kötelezi a légitársaságokat, hogy minden általuk használt repülőtéren működtessenek kapcsolattartó pontot, akik az utasjogokról tájékoztatják az utasokat, illetve a járatörlések és késések esetén eh, megoldják az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákat. Ami pedig eh, a két óránál hosszabb késéseket illeti, ételt, italt kell biztosítaniuk eh, a légitársaságoknak az utasok számára. Támogatom eh, a szakbizottság által elfogadott eh, távolság alapú kártérítés rendszerét, illetve a nem kimerítő listát a rendkívüli körülményekről. A jelentés egyértelmű kereteket állapít meg mind az utasok számára, mind pedig a légi közlekedési iparág számára, és megfelelően kezeli a problémákat. Bahurnak gratulálok ezért a kiegyensúlyozott jelentését. Köszönöm. Mrs. Senelova Olga. Olga Senelova asszony kapja meg a szót. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a... Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Először is hadd mondjak köszönetet az előadónak, Bach úrnak ezért az igen magas színvonalú jelentésért. Ez egy fontos lépést jelképez azért, hogy abba az irányba, hogy az utasok jogait jobban meg tudjuk védeni. Ugyanis jelenleg nagyon összetett helyzetekkel szembesülnek az utasok, és nagyon sokan azok közül, akiknek törött vagy késlekedő járat miatt kártérítést kellene kapniuk, nem kapják meg azt és sokszor maguk az utasok sem ismerik saját jogaikat. Ezért nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a jelentés megoldja ezt a helyzetet, és javítja az információhoz való hozzáférést. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy bekerült a jelentésbe az én javaslatom, miszerint minden jegyen szerepelniük kell a legfontosabb adatoknak. A bizottság dokumentumának kezdeti struktúrájához képest a kártérítést a légitársaság csődje esetére is bevezettük. Ezt is kollégáimmal a Trans bizottságban találtuk ki még 2009. szeptemberében, amikor a Sky Europe és sok más társaság is csődbe ment. A jelentés kimondja, hogy a tagállamoknak szintén alkalmazniuk kell a bíróságon kívüli megegyezések szabályait, és ezeknek egyszerű indokuk van. Ezért én meg fogom szavazni ezt a jelentést. Köszönöm. Our next speaker is Mr. Watson. Köszönöm szépen, Watson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én dél-nyugat-Angliát és Gibraltárt képviselem. Ez az egyik olyan negi közlekedési intézkedés, amely kizárja egy záradékban a gibraltári repülőteret. 2006-ban a bizottságot arról tájékoztatja, arra tájékoztatta Spanyolország, hogy már nem kívánja kizárni Gibraltárt ezekből a szabályokból, és az Open Sky eh, szabályozásba is szeretné bevonni eh, Gibraltárt. De ezt a kizáró záradékot a bizottság mégis behelyezte a szövegbe, ezt törölni kell. Tavaly felvetettük ezt a közlekedési tanácsban, és itt a közlekedési szakbizottságban, és a tanácsban, és a parlamentben is sokan feltették, hogy egy szuverenitási vitáról miért beszélünk, amikor utasjogokról van szó. Az a válaszunk, hogy minden európai állampolgárnak ez joga, gibraltári, spanyol, más állampolgároknak is, akik a gibraltári áll repülőteret használják. A 101-től 104-ig terjedő módosítóink pontosan ezt szorgalmazzák. Köszönöm szépen, Téle úr! Tisztelt biztos úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok Bach úrnak azért, hogy elvégezte ezt a nagyon nehéz feladatot és néhány aspektusát emelném ki az utasjogoknak. Először is a légitársaságok most már nem tehetik meg, hogy törlik a járatot, pusztán azért, mert valaki nem használta fel az odaútját. Ugyanis eddig, hogyha valaki több szakaszból álló utat foglalt, akkor ha nem használtad fel az egyiket, akkor a többit is elvesztette. Néhány fapados légitársaság órákig várakoztatja az utasokat a repülőtéren, azért, mert nem hagyhatják el a repülőt, amikor nagy késés történt és most a, a rendkívüli körülményeket is megváltoztatni. Pirkel úr. Köszönöm szépen. Ez az új jogszabály millió utasok, több millió utas érdekeit fogja figyelembe venni, és helyzetét fogja megmutatni, illetve megváltoztatni nagyon jó megoldásokat találtunk, amelyekről holnap szavazni fogunk tudni, és az Európai Bizottság javaslatát jelentős mértékben megjavítottuk. Ez a jelentéstevő úr munkájának köszönhető. Néhány pontot szeretnék csak kiemelni az eredmények közül. Az egyik az, hogy a késésekkel kapcsolatos kártérítések sokkal jobbak, sokkal könnyebbek lesznek, és sokkal magasabbak lesznek. Nem lesz a no-show, a meg nem jelenés politikával kapcsolatban e, többet lehetőség arra, hogy hogy a visszautat megtagadják valakinek, illetve arra se lesz lehetőség, hogy mindig műszaki hibákra hivatkozzanak egy késés esetén, ezen túl azt alaposan meg kell indokolni. Valamint a kézitáskák, illetve az egy csomag szabálya kapcsolatos zaklatás is megszűnik. Fontos, hogy lesznek információs pontok, ahol megfelelőképpen tájékoztatják az utasokat, hogy és, és hogy ez ne valahol az, a repülőtér legtávolabbi sarkában legyen. A, a fejlődés remélem, hogy a jogszabály elfogadása során nagyon hamar el fog kezdődni, mert ez az utasok jogáit jelentősen javítani fogja. Köszönöm szépen, Leifried kollégája a szó. Köszönöm, elnök úr. Jelentős, jelentéstevő úrnak gratulálok jó jelentés, és jó jelentést írt, és kezdettől fogva az volt a célja, hogy ezt az igen iparbarát javaslatot, ami a bizottságtól érkezett, az utasok jogát védő dokumentumá változtassa. Néhány eredményt tényleg el is ért, különösen a kézipodgyász tekintetében, valamint a rendkívüli körülmények tekintetében sokkal tisztább most a helyzet a konkrét segítséggel kapcsolatban is sokkal világosabbak a szabályok, tehát amikor az ember ott áll a repülőtéren, tudja, hogy hova forduljon, hogyha késésekről van szó. Ezzel kapcsolatban is sokkal jobb lett a javaslat. Valamint az is jó eredmény, hogyha az utazás egyik szakaszát az ember elszalasztja, akkor a visszaút vagy a, csatlakozásról ne maradjon le, hisz az nem megengedhető, hogy ilyen esetben új jegyet kell vegyen az ember. A parlament tehát megváltoztatta a bizottság javaslatát annak érdekében, hogy a polgárok, illetve választóink érdekét jobban támogassa, de én úgy gondolom, hogy nem azért az iparnak az érdekeit sem szabad teljes mértékben figyelemmen kívül hagyni, annak, annak ellenére, hogy választások lesznek. Jim Higgins úr, köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni George Bachnak kiváló munkájáért a jelentéssel kapcsolatosan. Mindannyian tudjuk, hogy a légiközlekedési ágazat sok változáson ment keresztül az elmúlt évben, növekedett az utasok száma, és megváltoztak az üzleti modellek. Ez például Írországnak, amely nagyon függ a légiközlekedési ipartól, jó hír de ezt szabályozni is kell. Tudjuk, hogy voltak méltánytalan gyakorlatok, és ez az utasok számára nem volt jó hír. A rendelet 2004-ben lépett hatályba, és azóta felmerültek problémák azzal kapcsolatosan, hogy különbözőképpen eh, alkalmazzák és értelmezik ezt a jogszabályt, erre a bíróság is reagált, és ezért eh, nehézségekkel találkoztak eh, az utasok a jogaik érvényesítése tekintetében, sokszor nem is ismerik ezeket a jogokat, hiszen nem tájékoztatják róluk a légitársaságok. Ezekkel kapcsolatosan sokszor kifejtette 2012-ben is egy állásfoglalásban a parlament a véleményét. Ezért üdvözlöm, hogy ez a jelentés ilyen világosan fogalmaz a kártérítésekkel kapcsolatosan, vagy például az helyesírási hibákkal kapcsolatosan, és a túl szigorú egy csomag szabályjal kapcsolatosan. Ezek nagyon fontosak olyan eh, térségek számára, mint amelyet például én képviselek. Köszönöm szépen. Nem, Switcha. Switcha asszony. Köszönöm szépen. Állampolgáraink eh, sokszor felteszik hazámban a kérdést, mivel mi újonnan csatlakozott tagállam vagyunk, hogy az Európai Parlament eh, milyen munkát végez és ez miért előnyös számunkra. Ez a jelentés pontosan azt bizonyítja, hogy milyen munkát végzünk. Horvátországból eh, érkezem, a hazám GDP-nek 50%-a az idegenforgalomból származik számunkra. Nagyon fontos a légi közlekedési ágazat, és én Dubrovnikból eh, származom, Számunkra is nagyon fontos a légiközlekedés és az idegenforgalom, ez számomra nagyon lényeges téma, és az is lényeges, hogy az utasok nagyobb hatékonysággal gyakorolhatják jogaikat, kárterítéshez lesz joguk. Szerintem a három órás küszöbérték jó kompromisszum. Az utasoknak minden egyéb jogot is biztosítani kell, amelyeket a BAF jelentés tartalmaz. Gratulálok egyébként a jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Remélem, hogy továbbra is ugyanebben az irányban tudunk dolgozni, javítva az utasok jogainak érvényesülését, nem csak az választások előtti időszakban, hanem folyamatosan ezen fogunk dolgozni. Mindezek a szabályok

Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Először is gratulálok a bizottságnak ahhoz, hogy kezdeményezést tett erre a javaslatra, és a parlament elé terjesztette, hiszen en, ezzel enélkül a javaslat nélkül az utasok jogai ö, sérülnének. A javaslatnak persze ö, javítása volt szüksége, és az Európai Parlament elvégezte a házi feladatát. Viszont az alapvető kérdés az utasok számára az nem az, hogy kapnak-e kártérítést, hanem hogy elérnek-e arra a helyre időben, ahová szerettek volna eljutni. Tehát a pontosság a kérdés. És nem az a fontos, hogy kártérítési barikádokat emeljünk, hanem az a feladatunk, hogy azok az utasok, akik szeretnének eljutni a valahova időben, azok valóban el is juthassanak, és a megfelelő időben oda is ér, érhessenek. És az egész kártérítési kérdés pontosan erről szól. és ezért fontos, hogy megfelelő megfelelően működő kártérítési rendszert állítsunk elő, illetve állítsunk össze hiszen ne, ne az, nem szabad, hogy vagy Viszmajor talál a légitársaság, vagy arra játszik, hogy ha három óránál kevesebb a késés, akkor nem kell majd kártérítést fizetni. Biztos úr, bizony ez a legfontosabb feladatunk,

pontokat kötelez kialaktásra ahol a kártértési igényeket bejelenthetik és gy élhetnek ezzel az utasok a reptereken. köszönöm szépen! thank you, Chair. Colleagues, faced with the behaviour displayed by some airlines often convey Köszönöm, elnök úr. Szembe kell néznünk azzal a helyzettel, ami helyenként felmerül, például Írországban is. Nagyon időszerű már, hogy itt cselekedjünk. Nagyon gyakran a légitársaságok nem tudnak segítséget nyújtani a utasoknak, amire pedig joguk lenne. A nemzeti hatóságoknak kell ezt a légitársaságoktól megkövetelniük, és nekik kell kitalálniuk azt is, hogy hogyan kell értelmezni a jogszabályokat. A az események egyértelműen mutatják, hogy szükség van új szabályokra, és nagyon jó, hogy ebben az új szabályozásban körülírjuk, hogy mi az, ami valóban kívül esik a légitársaságok hatáskörén. És az Európai Bíróság ítéletének megfelelően most már egyszerűbb lesz megállapítani a küszöbértékeket is. Köszönöm. Danke. Köszönöm szépen. Mikolási Kúrja szó. Dankeschön letecká doprava sa na liberalizovanom európskom trhu stala Köszönöm szépen. A légiközlekedési piac liberalizáláson esett keresztül. Ez jobb az utasoknak, ugyanakkor a szolgáltatás minősége romlott az elmúlt időszakban. Bizonyos légitársaságok tisztességtelen verseny módszereket alkalmaznak az utas jogok csorbításával. A jogi kiskapuk lehetővé teszik a légitársaságok számára, hogy kibújjanak a felelősségük alól, ami elfogadhatatlan, és az is, hogy az utasokat ne engedjék beszállni egy repülőgébe, csak azért, mert az oda úton nem utaztak, viszont visszafelé a retúrjegyüket szeretnék kihasználni. Kellő időben kell tájékoztatást adni az utasoknak, üdvözlöm az erre vonatkozó módosítást, illetve azt is, hogy egy szabványosított panasznyomtatványt rendszeresítsenek minden nyelven az Európai Unióban. Köszönöm szépen, Danili úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a jogszabálynak a felülvizsgálata fontos azért, hogy a hézagokat be tudjuk tölteni. Így tudjuk javítani a meglévő javaslatokat. A rendelet felülvizsgálata ugyanis csak még több problémát okoz, mint amennyit megold. Azt kell megvizsgálni, hogy hányan kérnek valójában kártérítést és nagyon gyakran nekik minden követ meg kell mozgatniuk, hogy meg is kapják azt. Nagyon nehéz, hosszadalmas folyamat révén tudnak csak a pénzükhöz jutni. Az a fontos, hogy ezeket a jogokat egyértelműen érvényesíteni tudjuk. És figyelembe kell venni azt is, hogy ezt a csoportot jobban kihasználják. Tiká asszony Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Gratulálok a jelentéstevőnek. Nagyon fontos az utazás, utasok jogairól szóló jogszabályokat javítani, különösen az információ, a kompenzáció és a segítségnyújtás terén, eh, illetve eh, hogy a nemzeti hatóságok szankciókat szabjanak ki azokra a légitársaságokra, amelyek nem felelnek meg a jogszabályoknak. Az utasok számára fontos, hogy világos jogszabályokban határozzuk meg a jogaikat, és fontos, hogy a kiskapukat bezárjuk, amelyek jelenleg ki, lehetővé teszik a légitársaságoknak, hogy kihasználják az utasokat és az utasok hátrányos helyzetén. Az információ nyújtás, a kontaktpontok, a hozzáférhető kontaktpontokról szóló rendelkezések nagyon jók, az egyszerűsített panasztételi eljárás és a csomagokról szóló egyszerűbb szabályok ugyanígy igen pozitívak. Elnök, köszönöm szépen. Még öten szerettek volna hozzászólni, illetve a vita során hárman, úgyhogy most Ria Omenroyt ennek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Bach úrnak gratulálni. Kiváló jelentést készített, és annak is örülök, hogy Bach úr módosítóját elfogadták, ez a vitás kérdések megoldásáról szól. A nemzeti egyeztető testületek munkája egyelőre nem segíti az utasokat, ezért nagyon fontos, hogy ilyen egyeztető munka függetlenül történjen, és ne kelljen bíróság elé vinni ezeket az ügyeket, ráadásul így olcsóbban is lezajlanak ezek az eljárások. Másodszor Hollandiában gyakran tapasztaljuk, hogy nem kiegyenlített a játékpálya, tehát minden légitársaságnak lehetőséget kell adni az, az egyeztető testületek munkájában való részvételre. Káltenbach kolléga, köszönöm szépen a szót, és üdvözlöm a módosítókat is, amelyeket Bach úr nyújtott be egyik számomra fontos téma az, hogy a jövőben a fogyatékossággal élő emberek képesek lesznek majd a repülőtereken mozogni, és a, a repülőkre is felszállni, késések esetén is. Szempontom szerintem a, a másik nagyon fontos az az, hogy a jövőben sokkal jobb és pontosabb információkat fogunk kapni a repülőtereken, Eddig ez nem volt így, ezért a már az, az utasok már a repülőterek környékén is, még a repülőbe való beszállás előtt is rengeteget stresszeltek. Nem biztos, hogy például az idősebb utasoknak lehetőségük van arra, hogy például egy késés esetén tájékozódjanak arról, hogy hol tudnak, hol tudnak, hol tudják tölteni az éjszakát. Úgyhogy ez mind nagyon jó javulásnak ígérkezik. Sáldem asszony. Köszönöm szépen. Furcsa, hogy erről egyáltalán beszélni kell ma, hiszen az Európai Unióban nagyon jó szabályok léteznek a késések vagy törlések esetén az utasok jogaira. A probléma csak ott van, hogy ezeket nem tartja be senki. Ezért persze nagyon jó, hogy a bizottság szeretett volna világos helyzetet teremteni, de az viszont sajnálatos, hogy a bizottság úgy gondolta, hogy ezeket a szabályokat fel kell vizezni. Szerencsére az Európai Parlament a legrosszabb, legsúlyosabb hibákat kijavította a bizottság javaslatában. De véleményem szerint nem eléggé messze menő ez a javaslat az utasok jogainak védelmére tekintve. Például a rendkívüli körülmények, közé soroljuk a sztrájkot is. De miért kellene, hogy ez az legyen? Először is a légitársaságok biztosíthatnák azt, hogy az alkalmazottaikkal megfelelőképpen bánván nem, lesz, nem legyen szükség a sztrájkokra. De minden esetre nagyon sok rossz vonást javítottunk a javaslatban, úgyhogy ennek nagyon örülök. Köszönöm a szót. Elnök, köszönöm szépen. A spontán felszólásoknak ezzel vége is. Megkapja a szót megint Kálász úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon szépen köszönöm ezt a vitát, nagyon hasznos volt ez a munkánkhoz. És várom már, hogy folytassuk ezt a konstruktív eszmecserét a parlamenttel és a bizottság reméli, hogy hamarosan a tanács is meghozza a döntést a saját álláspontjáról, és hatályba léphet ez a fontos jogszabály, tehát az intézményközi egyeztetés az európai választások után hamar véget érhet. A bizottság nézetei szerint az utas jogok felülvizsgálata jelentős javulást jelent az utasok számára. Pontosabb, betartathatóbb, jobban a tapasztalatokra támaszkodó szabályozás ez, és támaszkodtunk a hamufelhő válság tapasztalataira is az utasok jogai és a légitársaságok érdekei között egyensúlyt kellett teremtenünk, ugyanis nagyon nehéz helyzetben vannak a légitársaságok is, és ők nem az utasok ellenségei, ők is azt szeretnék, hogyha a közlekedés működne, csak éppen szeretnének emellett bevételhez is jutni. Tehát a szabályozást ki kellett egyensúlyozni, és mi megpróbáltuk elkerülni azt, hogy a járatokat töröljék, ugyanis ez a legrosszabb, ami történhet mind az utasok, mind pedig a légitársaságok számára. Tehát az a lényeg, hogy az utasok hazajussanak, vagy oda, ahova szerettek volna jutni. Ez volt a legfontosabb prioritás számunkra is, amikor ezeket a vitákat lefolytattuk, és amikor előkészítettük a javaslatunkat. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, és végül pedig, de nem utolsó sorban, a jelentéstevőnek Bach úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen minden kollégának a támogatást. Az volt a célunk, hogy ambiciózusak legyünk, és egy bátor jelentést készítsünk, ez sikerült is. Ezért sajnálatos, hogy a tanács nincs jelen. Remélem, Kalász úr, hogy most a tanács is ambiciózus álláspontot vesz fel, és az utasok érdekében folytatja a munkát a dosszién. Egyes légitársaságok már reagáltak, a javaslatunkra, és a kézipodgyásszal kapcsolatban új jogszabályokat vezettek be, amelyet nagyon jónak tartok. Néhány eh, témát szeretnék még megemlíteni, amelyekről eddig nem tudtam beszélni. Például a magas költségekre nem kéne hivatkozni a légitársaságoknak, hiszen az utasok csak 2%-a kap kártérítést, és az, a gazdasági jelentéseikben gyakorlatilag ez meg sem jelenik. Aztán a peren kívüli rendezésekről is, vitarendezésekről is volt szó. Én úgy gondolom, hogy hogy, hogy nem szabad a bíróságon rendezett ügyeket háttérben, háttérbe szorítani. A hangszerekkel kapcsolatban is jó eredményt értünk el, illetve a vészhelyzeti tervek elkészítése, ennek kötelezettsége is nagyon jó lépést jelent az utas jogak megerősítése felé. A három órás határidó, határidővel kapcsolatos aggodalmak úgy gondolom, hogy megalapozatlanok. A, a légitársaságok e, ebből a szempontból nagyon jól működnek, és meg lehet oldani ezt a problémát. Még egyszer köszönöm az együttműködést, és várom a további munkát ezzel a témával kapcsolatban. Elnök. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a vitát erről a napirendi pontról. 12-kor tartunk szavazást erről a jelentésről. Következő napirendi pontunk a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló morász jelentés. Megadom a jelentést